ülés, amely az április 27-28-i ülés jegyzőkönyve, az rendelkezésünkre áll. Van-e kifogás a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Ne Egy pillanat, mondja az elnök. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretne hozzászólni? Ah, a jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretne hozzászólni? Nem, nem. Ha nem a jegyzőkönyv, akkor várjon. Nem, ez egy ügyrendi felszólalás. Várjon, azért azt kell megnézzük először, hogy a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban van-e bárkinek kifogása. Úgy látom, nincs. Akkor ezt jóvá, ezeket jóvá hagytuk. Ezzel megadom önnek a szót az ügyrendet. Herr mit bitte Köszönöm szépen. Elnök úr, az ötcsillag párt nevében azt szeretném elmondani, hogy Renato Szorú az SND-től, és a 3-as pont, 6-os pont, 2-es szabályra szeretnék most hivatkozni, mert Szorú úr adócsalásért három év börtönbüntetést kapott, és mégis itt van még, sőt, ráadásul az Econ szakbizottságban dolgozik, és ez szerintem egy hatalmas összeférhetetlenségi eset, itt átláthatóságot szeretnénk látni. Kérem, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Szóru úr szerintem azonnal le kellene mondania, és kérem szépen, hogy Pitele úr tisztogasson a saját frakciója sorai között, mert nem szeretnénk ilyen példát mutatni az Európai Parlament részéről. Kérem szépen az intézményt, ne engedjék meg azt, hogy egy, elítél, egy adócsalásért elítélt személy üljön ebben a házban. haben sie sich jetzt beruhigt frau kollegin? kollega úr megnyugodott? jó. Nein, Herr Pitella. Pitella úr nem. Nem engedem meg, hogy vitát indítsanak erről. Az Európai Parlamentben jogállamiság uralkodik. Ez nem ügyrendi megjegyzés volt, hanem egy politikailag motivált nyilatkozat. A kollega, akit nevezett, első fokon, első fokon elítélték, fellebbezett, és az önök országában is eddig a az ártatlanság vélelmének a véleméhez van joga, nincs sem szándékom, sem lehetőségem, hogy ebbe az eljárásba beavatkozzak. Ez az olasz bírói eljárásnak a dolga. A ház adott esetben, adott időben megszüntette a mentelmi jogát. Az, hogy az olasz igazságügy hogyan jár el, az az olasz hatóságok dolga. Természetesen megértem, hogy ezt az egyoldalú nyilatkozatot le akart adni ennek az ülésnek az alkalmával. Eh, János Wojciechowski urat eh, az Európai Számbevőszék tagjává nevezték, de Bakker urat pedig a belga kormány tagjává. Gratulálok nekik ehhez. A helyeiket május második és második hetedikével felszabadította. Az illetékes belga hatóságok arról tájékoztattak,